Bene, colleghi. Kollégák, már is megkezdjük a munkát. Nagyon sok napi rendi pontunk van. Questo, no? Sì. Kezdjük. A 9-es napi rendi ponttal. 9-es napi rendi pont közvetlen kifizetésekre 2013-as naptári vonatkozásában alkalmazandó kigazítási mérték 73 per 2009 LK rendelet szerinti rögzítése. Luis Manuel Capula Santos az előadó. Szavazunk, szavaznunk kell. A pénzügyi fegyelemre vonatkozó javaslatról van szó. A bizottság úgy döntött és úgy számította, hogy kb. 5%-a csökkenteni kell a közvetlen kifizetéseket az ez évi igények esetén ma, méghozzá a éves pénzügyi keret Európai Tanácsban február 7-én, 8-án megtárgyalt maximális értékei alapján. Emlékeztetnénk mindenkit arra, hogy a parlament nem ért egyet ezzel a pénzügyi kerettel, és még semmilyen megállapodás nem született a parlament és a tanács között a több éves pénzügyi keretre vonatkozóan. 16 módosító indítványt nyújtottak be az Agri Szakbizottságban, plusz 5 költségvetési szakbizottsági módosítóról is szavaznunk kell. Szavazzunk, kivéve ha Louis szeretne még valamit mondani, nem? Akkor, ha mindenki készen áll, már is szavazunk. emendamento di Iniziamo con l'emendamento. Possiamo, possiamo andare per alzata di... Készfeltartással is tudunk szavazni. Kettes módosító az előadó részéről mellette. Ellene. Kedves kollégák, nagy a megosztottság, úgyhogy elektronikusan kell, hogy szavazzunk. Elnézést kérek. Megnyitom a szavazást. Kettes módosító az előadó részéről. Votate, votazione elettronica. Lezárom az elektronikus szavazást. Elfogadtuk. 13-as módosítóindítvány, Danten féle, megnyitom a szavazást. Mindenki támogatja. Elektronikusan szavazunk, és akkor nem fogunk tévedni. Mellette elfogadtuk. Nagy többséggel. 16-os, Lion Paulson féle módosító indítvány, megnyitom a szavazást, elektronikusan szavazunk, és akkor nem lesznek problémák. Elektronikus szavazás. 16-os módosító indítvány, Lion Paulson féle. Megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, köszönöm, lezárom a szavazást. Elfogadtuk, nagy többséggel. 14-es módosítóindítvány, megnyitom a szavazást. Androver és több képviselő módosítója, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk egyforma szavazási arányjal. No? Uh, uno. Votiamo l'emendamento 1 del rapporto. Előadó egyes módosító indítványa, megnyitom a szavazást. Előadó egyes módosítója, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Igen. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk nagy többséggel. Bene, adesso diamo gli ultimi due voti. Utolsó két szavazás. Az így módosított jogalkotási javaslatról szavazunk, megnyitom a szavazást. Remélem, hogy mellette mutassa. Lezárom a szavazást. Utolsó szavazás. Állásfoglalásról szavazunk. Megnyitom a szavazást. jogalkotási állásfoglalásról szavazunk. Lezárom a szavazást. Bene. Rendben. possiamo passare al punto... Következő napi rendi pont, és a Szekérészki alelnökre hagyom az elnökölést, el kell, hogy megyek, mert egy találkozom van, de szeretném bejelenteni, hogy a tegnapi Csolosz biztossal folytatott eszmecserét követően az extra szűz olívaolaj témájáról beszéltünk, ez egy elég ellentmondásos téma. A szakbizottságban is sok kolléga kért, eh, hogy ezt megtegyem. A szakbizottság nevében írtam egy levelet, és választ kérek, hivatalos választ kérek a biztos úr részéről erre a témára vonatkozóan, vagyis az a kötelezettségről van szó, hogy eh, egyszer, egyszer használatos, újra nem használható tartályokba kelljen az éttermekben felszólalni az olívaolajat. Megírtam ezt a levelet, úgyhogy a biztosnak kell minél előbb döntést hoznia hogy ne legyenek félreértések. Egy olyan intézkedésről van szó, nagyon sokan erre tegnap is emlékeztettek, hogy nagyon hosszú vitát folytattunk, folytattak erről a témáról. Ezt a levelet körbeadom természetesen, és azt várom, vagy úgy gondolom, hogy ha senki nem ellenzi, akkor ezt a levelet elküldjük a biztos úrnak, és jelezzük, hogy szeretnénk tudni, meg szeretnénk azt is, hogy bevonjanak minket, hiszen erről beszéltünk tegnap este, hogy a parlament csak tájékoztatást kapott, sőt az újságokból tudott tájékozódni, és semmelyik fázisban se vonták be a parlamentet ebbe a vitába. Kollégák, ha nincs megjegyzés, akkor tovább lépünk a tízes napi rendi pontra, és Szekerészki kollégára hagyom az elnök lépést. Przechodzimy do punktu dziesięć Dostęp do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwego i równego podziału korzyści wynikających z wykorzystania. Jó, akkor menjünk tovább. A következő napi rendi pontunk, a tizedik genetikai erőforrásokhoz való hozzáférés és az uniós hasznosításokból származó előnyök igazságos és méltányos megosztása. Ez a Nagoyai jegyzőkönyv, José Bové jelentése, vélemény tervezete egészen pontosan kérdés az, hogy az előadó kívánja el szót. Parancsoljon. De ha nem kíván szólni, akkor rátérünk egyből a szavazásra. Szerintem tartsuk magunkat a szavazási listához, hogy kezdjük a tízessel. Megnyitottam a szavazást. Lezártam a szavazást. 31 igen szavazattal, ez azt jelenti, hogy elfogadtuk. 47-es a következő. Megnyitottam a szavazást, tessék szavazni. Lezártam. Harminc igen, egy ellenszavazattal elfogadva. 11-es a következő, megnyitottam a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. 48-as, megnyitottam a szavazást. Lezártam. 16-15 ellenével elfogadtuk. 12-es. Megnyitottam a szavazást. Lezártam. Elutasítva 17 nem szavazattal. Következő módosító, 13-as, megnyitottam. Lezártam. Elfogadtuk. Parancsoljon. Elnök úr, Szikirjeszki úr. Csisztátum. Fordítási probléma volt. a 13-as mondták, hogyha a 13-asról szavazunk, pedig igazából a 49-esről, úgyhogy meg kell ismételni a szavazást. De a probléma az, hogy lengyelből a fordítás olaszra nem közvetlen, és mivel nem közvetlen, ezért amikor az elnök úr lezárja a szavazást, mi akkor halljuk azt, hogy megnyitom a szavazást, úgyhogy legyen szíves egy kicsit lassabban vezesse a szavazást. Jó, jó, akkor így fogunk eljárni. Jó, tehát akkor 13-as még egyszer. Ki támogatja? 13-as módosító, ki támogatja? Megnyitottam a szavazást elektronikusan. 26 igen, 6 nem, tehát elfogadtuk. Most jön a 49-es és a 14-es blogban. Megnyitottam, lezártam, Elutasítva. 15-ös a következő. Megnyitottam a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. 16-os a következő. Megnyitottam róla a szavazást. Lezártam. elutasítva. 21 nem szavazattal. 17-es módosító a következő. Megnyitottam a szavazást. Lezártam. Elutasítva. 18-as. Megnyitottam róla a szavazást. Lezártam. és elutasítva. Csak 8 igen szavazat volt. 19-es módosító. Megnyitottam a szavazást. Lezártam. Lezártam. Huszonhét igennel elfogadtuk. 20-asról megnyitottam a szavazást. Kapulás úr, parancsoljon. Hát sajnálom, elnök úr. Egyszerűen nem tudom összeegyeztetni a számot, ami megjelenik a kijelzőn, azzal, amiről szavazunk. Nem tudom, hogy ez a rendszer hibája. Mert nem tudom, hogy hogy tényleg akkor elegendő időnk van-e, lehet, hogy itt valami zavar van. Úgyhogy amikor szavazunk, tényleg a számát mondjuk be a módosítónak, ha kérhetem. Je crois que le système en commission Szerintem a szakbizottságon másképp kell szavazni, mint a plenárison. Ugye a plenárison bejelenjük a paragrafust, amiről szavazunk a bekezdés, itt viszont 1, 2, 3, 9, 10, itt viszont a szavazás száma jelenik meg. Az a szám, ami megjelenik ott a képernyőn, az nem ugyanaz, mint ami a mi listánkban van. Ez a különbség. Köszönöm szépen, köszönjük szépen Tarabella úr ezt a magyarázatot. Jó, akkor még egyszer a 20-asról szavazzunk. Megnyitottam a szavazást. Lezártam. Lezártam. És elutasítottuk 19 nem szavazattal. 50-es módosító a következő, amiről szavazom, megnyitottam. Tehát 50-esről lezártam. Elfogadtuk 17 igennel. 51-es a következő. Megnyitottam a szavazást. Lezártam. Tizennyolc igennel elfogadtuk. 52-es a következő. Indul a szavazás. Lezárult. És elfogadtuk 17 igen, 15 nemmel. 21-es módosító. Tessék, megnyitottam a szavazást. Lezártam. És elfogadtuk 18-13 ellenében. 54-es a következő. Tessék, megnyitottam a szavazást. Lezártam. És elfogadtuk. 17-15 ellenében. 22-es módosító a következő. Megnyitottam a szavazást. Lezártam. Elutasítva. 23-as. Megnyitottam a szavazást. Lezártam. És elfogadtuk 19-14 ellenében. 53-as a következő. Megnyitottam. Lezártam. Elutasítva 55-ös. Megnyitottam a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. 24-es. Megnyitottam, tessék, lehet szavazni. Lezártam. Elfogadtuk. 25-ös a következő. Megnyitottam, lezártam. Elfogadtuk. 18-15 ellenében. 56-os. Megnyitottam a szavazást. Lezártam. Elutasítottuk. 26-os. Megnyitottam a 26-osról a szavazást. Hú. 26-os, vagy 26, ahogy mondja az elnök úr, erről szavazunk, parancsoljon. Tessék, parancsoljanak. Lezártam a szavazást. És elutasítottuk. Következik a 27-es. Tehát a 27-es, meg van egy szóbeli módosítónk. Igen, ez egy szóbeli módosító, ami a határidőkre vonatkozik, különös tekintettel a vitáink után, hiszen ugye az illetékes hatóságok két évente adnak át információt az egyes és 2-es paragrafusra vonatkozó tartalomról, erre eh, kaptunk határidőket, de hogy eh, koherensebbé tegyük a rendelkezést, azt kérjük, hogy az illetékes hatóságok ellenőrizzék a rendelkezésre álló információkat, és hat hónapon belül továbbítsák ezeket az adatokat. Ez szerepel tartalmilag a vonatkozó bekezdésben is. A bizottság egyébként összefoglalta, foglalja majd ezeket az adatokat, majd a konformitási tanúsítvány eh, számára továbbítja ezeket az adatokat. Tehát a javaslat gyakorlatilag az, hogy kettő évről hat hónapra csökkentsük a határidőket. Ha egyetértenek ezzel a módosítóval, ezzel a szóbeli módosítóval akkor szavazhatunk. Akkor a 27-esről ezzel a szóbeli módosítóval kiegészítve szavazunk. Tehát megnyitottam a 27-esről a szavazást, lezártam. És elfogadtuk. 28-as. két részben. Első rész. Indul a szavazás. Lezártam. Tehát első részről szavazunk. És lezártam. Elfogadtuk. Második rész. Indul a szavazás. Lezártam. És elfogadtuk 20-13 ellenében. 29-es módosító raportőr módosítója, indul a szavazás, vége. Elutasítottuk 22 nemmel. 57-es módosító. Megnyitottam a szavazást, lezártam. és elutasítottuk. Elutasítva mondta az elnök, de javítja magát, nem? Elfogadtuk. 58-as következik. Indul a szavazás. Vége, bezártam. És elfogadtuk 18 igennel. Megyünk tovább, a 30-as a következő. Megnyitottam a szavazást. Lezártam. És elfogadtuk. 32 igennel. 31-es a következő. Megnyitottam. Lezártam. és elutasítottuk. 59-es. Megnyitottam, lezártam. 16 igen, 9 nem, tehát elfogadtuk. 32-es. Mellette, illetve elektronikusan megnyitottam, Lezártam, 26 6 eh, is elfogadtuk. Harminckettes. Elnézést, javítja magát az elnök. Hol is tartunk? 60-asnál. Tehát a 60-asról szavazzunk, megnyitottam, lezártam, Elfogadtuk. 61-es a következő. Megnyitottam. Lezártam. Tizenhat, tizennégy ellenében elfogadtuk. 33-as. Megnyitottam a szavazást. Lezártam. És elfogadtuk. Megyünk tovább, 34-es. Megnyitottam, lezártam. 16 nem, 15 igen, el, elutasítva. 62-es. Indul a szavazás. Lezártam. és elfogadtuk. Egyes. Megnyitottam a szavazást. Lezártam, és elfogadtuk 27 igennel. 35-ös. Lehet szavazni, tessék. Bezártam, és elfogadtuk. 36-os. Tessék, megnyitottam. Lezártam. Elfogadtuk. 37-es. Kérem szavazzanak. Lezártam. Jön a kettes. Hetesről nem szavazunk, a hármasra megyünk át, hármasról, tehát megnyitottam, lezártam, és ezt elutasítottuk. 38-as, megnyitottam, lezártam, Ne olyan gyorsan kérik itt a sorokból, tehát még egyszer 38-asról szavazunk, megnyitottam a szavazást, lezártam, és elfogadtuk 29 igennel. 39-es. Megnyitottam, lezártam, és elutasítottuk. Negyvenegyes. Megnyitottam, lezártam, és elfogadtuk. 24 hat ellenében 45-ösről szavazunk, megnyitottam. 45-ösről tehát. 44-es, 44-es mondja az elnök, 44-esről szavazunk. Szavazzanak kérem. Lezártam a szavazást. 24 igen, 6 nem. Elfogadtuk. Elfogadtuk, mondja az elnök. 45-ösről szavazunk most. Megnyitottam a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk 25-6 ellenében. 46-os. Szavazzunk most. Megnyitottam. Lezártam. És elfogadtuk. Akkor következik a teljes állásfoglalásról, ebben a módosított formában kérem szavazzanak. Lezártam a szavazást, és egyhangon elfogadtuk. Köszönjük szépen a jelentéstevőnek! Most pedig akkor megyünk tovább. 11-es napirendi pont. Ez a biológiai sokféleség egyezményhez csatott genetikai erőforrásokhoz való hozzáférésről és használatokból származó előnyök igazságos és méltányos megosztásáról szóló Nagoyai jegyzőkönyv. Koledzy, do drugiego projektu opinii w sprawie protokołu z Nagoi nie można było składać poprawek. Projekt opinii pana Bowe rekomenduje ratyfikację protokołu z Nagoi most... Szavazzunk. Az előadó azt javasolja, hogy megszavazzuk. Kérdés, hogy ki szavaz mellette, és ki ellene. Megnyitom a szavazást, mellette ki van, megnyitom, tehát kérem szavazzanak, lezárom a szavazást. Bardzo dziękuję. 28-an mellette egy ellenszavazat. Köszönöm szépen. Nézzük akkor a 12-es napi rendi pontot. 2014-es költségvetési terv a triloga. mint mindig, most is az éves költségvetési eljárással foglalkozunk. A bizottság ebben a tervezetét viszonylag későn csak májusban mutatta be, sokkal később, mint szokásosan. Ezért most nem a saját állásfoglalkozásunkra szavazunk, amely a trilógus mandátusa, nem a szokásos módon a három oldalú egyeztetésre szóló mandátumot, hanem, költségvetés, hanem közvetlenül a Költségvetési Szakbizottság álláspontjáról. Még egy dolog, szeretnék mindenkit arra emlékeztetni, hogy a, az új mintaprojektek és előkészítő akciókra vonatkozó javaslatok benyújtási határideje hamar elérkezik, június 4-e 12 óra. Schiller kollega. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum ați specificat, Comisia Europeană Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy mondta, az Európai Bizottság április végéig kellett volna, hogy benyújtsa a javaslatát, de elhalasztotta a javaslat benyújtását, és még ma sincs előttünk ez a dokumentum. Emiatt kényszerhelyzetben vagyunk, és bizonytalan a kérdés. Lewandowski biztos úr ma fog a költségvetési bizottság előtt javaslatot tenni, de 2014-es téma az még mindig halasztásra került. A négy dokumentum tekintetében szeretnék tájékoztatást adni arról, hogy Lewandowski biztos úr olyan számokat használ, amiket a tanács február 8-ai ülésén beszéltek meg, de hogy mi mindannyian tudjuk, az Európai Parlament ezeket a számokat elutasította. Ezért az Agriszakbizottság nem tud véleményt írni, és közvetlenül a Költségvetési Szakbizottsághoz adjuk be a módosító indítványainkat majd, amint meg lesznek a 2014-es adatok. A bizottságnak véleményem szerint a a reális adatok alapján kell a 2014-es költségvetési adatokat elkészíteni, hiszen a 2014-2020-as keretet figyelembe kell venni, és nem szabad a február 8-ai adatokat figyelembe vennie, hiszen, ahogy mondtam, ezeket a tanácsi adatokat a parlament elutasította. A költségvetési szakbizottságnál az eljárás bonyolult minden esetre, ahogy tegnap is láttuk, még nagyon sok probléma áll fönn, ami megoldatlan. Azt se felejtsük el, hogy 2014 egy átmeneti időszak, egy átmeneti év, két több éves költségvetési keretidőszak között. És az európai mezőgazdaság esetében is átmeneti időszak, egy környezetbarátabb, egy méltányosabb mezőgazdaságra történő átállásnak az ideje, úgyhogy a tagállamokban ez különösen nehéz helyzetet alakít ki. A 2014-es költségvetés csökkentése súlyosbítani fogja a már most is meglévő méltánytalan különbségeket az európai egyes területeken dolgozó mezőgazdasági vállalkozók között. Nagyon jól ismerjük a gazdasági problémákat, a költségvetési problémákat, de ez nem jelenti azt, hogy mindenképpen szükséges a mezőgazdasági költségvetés csökkentése. 2014 egy olyan év kell, hogy legyen, amikor a gazdák a káp, kapnak a reformját nem ellenségesen fogadják, hanem úgy tekintik, mint egy tényleges eszköz, amivel meg lehet reformálni a helyzetet, a rendszert, és jó válaszokat tudnak kapni a problémáikra. A költségvetés a 2014-re a mezőgazdaság és vidékfejlesztésre vonatkozóan, még egyszer mondom, lehetőséget kell, hogy biztosítson a kap pozitív hatásának az emelésére, fokozására, és méltányos életszínvonalat kell, hogy garantáljon a gazdák számára. Pilota projektek, előkészítő cselekvési tervek készülnek, június 4-éig kell ezeket végleget, véglegesíteni. Mivel még mindig nincs meg a 2014-es költségvetés, ezért úgy gondoljuk, hogy meg kell várni, amíg ezek a számok véglegesednek. Létezik a kísérleti projektekre és az előkészítő cselekvési tervekre vonatkozóan már egy tervezet. A költségvetéshez van ez mellékelve általában, de idén ezt nem kaptuk meg. Úgyhogy a pilota projektekkel kapcsolatban és az előkészítő tervek, cselekvési tervekkel kapcsolatos dokumentumok még abszolút nem tekinthetőek véglegeseknek. Az összes ilyen dokumentum esetében azt kell, hogy hangsúlyozzuk, hogy sokkal több információra van szükségünk. Szeretném azt is hangsúlyozni, hogy jobb intézményközi együttműködésre lenne szükség a jövőben konstruktívabb kell, hogy legyen az együttműködés azért, hogy egyértelműek legyenek a döntések, hogy részletesebb információkat kapjunk, és időben megkapjuk ezeket a szakbizottságnál. A, úgy gondolom, hogy a kollégák támogatják a véleményemet, hiszen tegnap este a mezőgazdasági gért felelős biztos előtt is ezt hangsúlyoztuk, hogy nagyobb átláthatóságot várunk el, és határozottságot a Európai Bizottság részéről. Köszönöm szépen, és várom a kollégák javaslatait. Köszönöm szépen. Képviselőasszony, köszönöm a magyarázatokat. Megnyitom a vitát. Olyan részletes volt a magyarázat, hogy nem maradt nyitott kérdés. A bizottság képviselőjének adom meg akkor a szót. Hogy Úgy látom, nincs itt a bizottság képviselője? Nem, bocsánat, mégiscsak elnézést, akkor a képviselő asszonynak megadom a szót. Köszönöm szépen, nem hiszem, hogy a bizottságnak ebben a szakaszban bármi hozzáfűzni valója lenne. A költségvetési tervezet ki fog jönni, és természetesen meg fogjuk nézni, milyen javaslatokat nyújtanak be a mintaprojektekre vonatkozóan. Köszönöm. Bardzo dziękuję jeszcze pani Köszönöm szépen én is az előadónak, illetve a, az előadónak is köszönöm, és megadom egyben a szót. Azt javasolnám az árnyék előadóknak, akik ezen a témán együtt is dolgoztak, Wojciechowski úrnak és a másik kollégának azt javasolnám, hogy a jövő héten találkozzunk, és így a lehető legszervezettebb módon tudjuk előrevinni a munkát. Meg kell, hogy határozzuk, hogy melyek a prioritások a 2014-es mezőgazdasági költségvetés tekintetében a, ezeket kell megfogalmazzuk a, azokban a módosító indítványokban, amelyeket közvetlenül a Költségvetési Szakbizottsághoz nyújtunk be. Köszönjük szépen! Tehát június 4-ig délig van a beadási határidő, ha jól értettem őt. Nem? Nem. Munka projektul pentru bugetul pe Nem, nem, nem, hát épp azt mondtam, hogy a 2014-es szöveg nincsen meg, úgyhogy én azt javasoltam, hogy a jövő héten legyen az árnyék előadókkal egy találkozó azért, hogy együtt tudjunk dolgozni a módosító indítványok benyújtásán. Ezeket közvetlenül a Költségvetési Bizottsághoz fogjuk benyújtani, de csak akkor, ha meg lesz az alapdokumentum. Eh, Jó, természetesen elfogadjuk a javaslatát tartjuk magunkat ahhoz, amit éppen javasolt. Ezzel a 14-től 17. pontig tartó napirendi pontokat közösen fogjuk megtárgyalni. A növényi betegségek elleni védőintézkedések, visszajelzések a kapreformról és a többi. A bizottság május 6-án egy intézkedéscsomagot adott ki, amelyel az egészségügyi normáit szerette volna erősíteni az élelmiszerlánc egészében. Ez mintegy 70 jogi aktust tartalmaz. A reformcsomag most öt jogi aktusra akarja csökkenteni, mindezt négyet ebből már elfogadtunk, ezek, meg, e, ezek kerültek a rendre. A következő dossziék e, illetékese a szakbizottságunk. A növényi betegségek elleni védinkezések, a szaporítóanyagok előállítása és forgalomba hozatala, valamint az állategészségügyről szóló Európai Parlament és Tanácsi Rendelet. A Környezeti Szakbizottságnak átadjuk a arra a dossziéra vonatkozó anyagunkat, amelyeket az élelmiszer és takarmányjog valamint az állat egészségügyi és állatjóléti, növényegészségügyi, növényi szaporítóanyagokra és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítására a hatósági ellenőrzések és egyéb tevékenységekre vonatkozóan hoztunk meg. Jó, 30-ig, tehát a következő 11 óra 30-ig erről beszélhetünk, a bizottság képviselőjének adom meg erről erre vonatkozóan először a szót van Göten úr. Thank you, thank you, Mr. Chairman. Yes. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen egyáltalán, hogy lehetőséget kapok arra, hogy a biztonságosabb élelmet, élelemért okosabb szabályozás című csomagot. Először is egy általános áttekintést szeretnék adni, majd azt kérem, hogy a, hallgassák meg a kollégákat, akik az egyes javaslatok részleteiről számolnak be. A négy javaslatból álló csomag az, amivel hozzá szeretnénk járulni ahhoz, hogy konszolidáljuk, erősítsük az Európai Uniós jogszabályokat az élelmiszerláncra vonatkozóan. Nem azt javasoljuk, hogy újra találjuk fel ezeket a szabályokat, sokkal inkább egyszerűsíteni szeretnénk és modernizálni a jogszabályokat. Egyértelműen a prevencióra összpontosítunk, és a kockázatalapú megközelítésre. Reméljük, hogy ezzel konkrét előnyöket tudunk majd az érintett ágazatra vonatkozóan A tagállamok számára fontos, hogy megvalósítsuk ezeket a szabályokat. Egyértelmű, hogy a termelés és az élelmiszerlánc egésze nagyon fontos a társadalom számára, ami a gazdasági, társadalmi és környezeti implikációk alapján várható. A jogszabály feladata az, hogy megfelelő biztosítékokat ajánljon ne csak a fogyasztóknak, hanem az érintett ágazatoknak is. Ezek az ágazatok, ahogy korábbi tapasztalatokból tudjuk, mind a, a növény, mind az állattartásban, az élelmiszer termelésben és forgalmazásban a fogyasztói bizalom elvesztése és az en a válsághelyzet igen súlyos hatásokkal sújtotta ezeket a területeket. Minden olyan kérdés, amely rendszerünk integritásával kapcsolatos, kihat nemzetközi szintre is. Az egyszerűbb szabályok segítenek abban, hogy megvédjük a rendszerünket, el, magyarázzuk kereskedelmi partnereinknek is. A megfelelő mechanizmusok, amelyek a rendkívüli helyzetekre való reakciót teszik lehetővé, a rendszer iránti bizalmat erősítik partnereinkben. A szabályok a nemzetközi szab- szabványokhoz közelítenek, ezzel a kereskedelmi kapcsolataink alapjait szilárdítják meg. A szabályokhoz való hozzá e, szólásokat nemzetközi szinten is üdvözöljük. Úgy gondoljuk, hogy megfelelő eszközöket tudunk így biztosítani. A javaslatok közös vonása az állategészségügy és növényegészségügy terén elsősorban a prevencióra összpontosít lényeges rendelkezéseket pénzügyi javaslatokkal próbálunk kiegészíteni, amelyeket most véglegesítünk. Ezzel fogjuk meghatározni a tagállamok számára azt, hogy hozzájárulhassanak ahhoz, hogy eltegészségügy és egy sor egyéb területen alkalmazzák ezeket a szabályokat. A szabályok bevezetésének célja, hogy nagyobb rugalmassággal lehessen az oltást alkalmazni, és csökkentsék az Európai Unión belül az administratív terheket. Új ellenőrzési felügyeleti rendszer bevezetését is szolgáljuk, amely a járványok korai felderítését teszi lehetővé, gyorsabb és hatékonyabb lépéseket is. Egyértelműen azokra a járványokra kell összpontosítani, amely az Európai Unió egészére van leginkább kihatással. Ennek következtében pedig a tagállamok számára megfelelő eszközöket kell biztosítani ahhoz, hogy a, követke, hogy a következők miatt lépéseket tegyenek meg. Az administratív teher csökkentése a célja a rendszerek csökkentésének, egyszerűsítésének. Mint önök is tudják, az általános élelmiszertörvény bevezette annak a lehetőségét, hogy az élelmiszerbiztonsági rendszer alapja az arányosság legyen. A növény reprodukciós anyagoknál a következőkre szeretném a figyelmüket irányítani. A bizottság, sokan úgy gondolják, hogy az ágazatokkal szemben a biotermelőket előnyben részesíteni és nem kedvez a hagyományos és kistermelőknek. Szeretném elmondani, hogy a szöveg célja egészen más, mint ez a feltételezés. A kollégáim részletesen el fogják mondani, inkább csökkenteni szeretnénk a hagyományos fajták termesztésére vonatkozó terheket, és elismerjük, hogy vannak réspiacok amelyeknek mentességeket kell tudnunk biztosítani. A célunk az az, hogy biztosítsuk, hogy az új trendek, mint az éghajlatváltozás, a fenntartható mezőgazdaság igénye és a növény genetikai források a termékfajta regisztrációs rendszert úgy kell, hogy alakítsák, hogy a fogyasztók továbbra is jó minőségű és egészséges termékekhez jussanak hozzá. A hivatalos ellenőrzésekkel kapcsolatban a, az élelmiszerlánc egészében támogatjuk az el, ellenőrzést, a határellenőrzés egységesített rendszere és a mikrovállalatok bizonyos díjaktól való mentesítése a leghatásosabb elemek. Fontos azt is látni, hogy a korábbi lóhús esetből levoszűrt tanulságokat is bevettük a javaslatba. Az büntetések vagy a kötelező ellenőrző programok bevezetése mind ezt mutatja. Mint emlékeznek arra, a lóhussal kapcsolatban a tagállamok a jelenlegi jogszabályok alapján önkéntes teszt, eh, ellenőrzési programokat folytattak le az EU támogatásával. Tisztelt elnök úr és képviselők! A pénzügyi szempontok megfelelnek a Lisszaboni szerződés rendelkezéseinek a szövegben. Biztos vagyok abban, hogy nagyon érdekes, és érdemi vitát fogunk eh, folytatni minden javasolt területről, és a részletekről pedig a későbbiekben a végrehajtó rendelkezésekben tudunk dönteni. Remélem, hogy ezt értékelik. Szeretném azonban elmondani még egyszer azt, hogy a javaslatra vonatkozó jövőbeni technikai részleteknél kritikusan szemléltő, szemlél kell majd szemlélni a megrévő szabályokat, és hogy ne megint újra kelljen a kereket feltalálnunk. Készek vagyunk arra, hogy párbeszédet kezdjünk önökkel a folyamat bármely szakaszán, annak érdekében, hogy elmaraz, elmagyarázzunk, tisztázzunk bizonyos dolgokat, vagy segítsük a vitát. A tanács ír és litván elnöksége komolyan vizsgálja a tagállamokkal való tárgyalások előrehaladását ez év végéig. Szeretném jelezni, hogy a következő hónapokban várjuk az önökkel való gyümölcsöző vitát. Most pedig azt kérem, ha egyetértenek ezzel, elnök úr, hogy adjanak lehetőséget a kollégáknak, hogy a négy javaslatot részletesen bemutassák, és ezt követően pedig a következő rendet tartanak először a növényi betegségek, aztán a növényi eh, szaporítóanyagok, végül az állategészségügy, az utolsó pedig az ellenőrzés. Át is adom a kollégáknak a szót ezzel. Köszönöm, elnök úr. Dziękuję panu, bardzo prosimy. Köszönöm, én is megadom a szót. Thank you. So it's the... Köszönöm szépen. A növényi betegségek elleni védüntézkedések az első téma, és ahogyan az első hozzászólásban már alá támasztásra került és hangsúlyozásra került, a megelőzésre tesszük a hangsúlyt az agrár ágazatban, illetve az erdészetben, különös tekintettel az új és veszélyes betegségek ellen, amelyeknek áldozatul eshetnek a takarmányaink és az erdei, erdőink. Nagyon sok esetben gyakorlatilag nincs meg a lehetőség arra, hogy természetes módon elpusztuljanak ezek a kártevők, de nem is ellenállóak a növényeink, éppen ezért megfelelő védelmi rendszer kell felállítani. A jelenlegi rendszer a 2029-es tanácsi rendeletre alapul, amely egyébként a klímaváltozás eredményeként is sajnos oda vezetett, hogy egyre több a behozott betegség, és ennek következményeképpen egyre jobban kivannak téve a növényeink és erdőink ezeknek az újfajta betegségeknek. Új koncepcióra van tehát szükség, és ez előterjesztésre is került. Ezáltal az elfogadhatatlan kockázatot hordozó betegségekkel szemben kell fellépni, amelyeket még távol lehet tartani, úgymond attól, hogy belépjenek az EU területére. Ennek a legfontosabb elemeit, ennek a rendeletnek a legfontosabb elemeit szeretném kiemelni háromra koncentrálva. Az első. Proaktív megközelítés az új betegségekkel szemben. Ez a proaktív megközelítés két szinten kerül alkalmatásra, egyrészt az EU-n belül és az EU határai mentén. Itt is jelent ez? Teljesen tisztán fogjuk tudni kategorizálni a különböző betegségeket, méghozzá hozzárendelve a növényekhez, és ezek ellen lehet utána harmonizált intézkedésekkel fellépni. Két nagy kategóriát emlékednék, az egyik a karanténba helyezendő betegségek, amelyeket meg kell próbálni természetesen a területünkön kívül tartani és kiszorítani, és a minőségi, már jelenlévő betegségek, amelyeknek a kihatása a termesztésre szánt növényekre lehet befolyással. Első alkalommal most speciális kategóriára is koncentrálni fogunk. Ezek a prioritást élvező betegségek, ezek, ezeknek van a legnagyobb gazdasági, környezetvédelmi és társadalmi hatása. Miután nagyon erős a negatív hatásuk, ezért éves szinten nyomon követjük, és tanulmányt készítünk, arra vonatkozóan is, hogy hogyan lépnek fel az egyes tagállamok ezek ellen, hiszen minden tagállam tervet készít ezekre vonatkozóan, és ezek mellé sorolunk még megerősített kofinanszírozási lehetőséget is, tehát a fenntartók támogatást fognak kapni, hogyha ki kell vágni a megfertőzött területeket milyen eszközöket lehet használni az EU-n belül, hogy tényleg proaktív legyen a védelem, és proakt, ez a proaktív megközelítés megvalósulhasson. Nos, van egy több éves ö, ö, tanulmányozási időszak, ö, és természetesen a, a finanszírozás, amikor megjelennek a jelei egy-egy új betegségnek, mint az unió területén karantén alá helyezendő betegség, akkor az adatok meglétekor finanszírozás vitokában ezeket az adatokat továbbítani is kell. Az unión belül egyébként ez azt jelenti, hogy lesz egy elektronikus rendszer, amelyben gyűjtjük ezeket az adatokat, és a tagállamok egymás között ezeket kicseréljék tehát ha valahol növényeknél vagy növényi termékeknél megjelennek ezek, akkor azonnal továbbítani lehet. Na most az Európai Unió határainál több elővigyázatossági intézkedésre van szükség, különös tekintettel az importra. Hiszen az import tal harmadik országokból is megvan a kockázata annak, hogy új betegségek kerülnek be az Unióba elképzelhető, hogy karantén alá kell helyezni bizonyos időszakra ezeket a behozott terményeket vagy növényeket. És hát nyilván ahhoz, hogy ez működjön, egy kockázat, felmérő tanulmányra van szükség, egy felmérésre, annak érdekében, hogy megszülethessen egy döntés, hogy hosszabb időn keresztül fenntartandó vagy időszakos karantént fognak elrendelni. Nyilván sok esetben a csomagokban is, az utasok csomagjaiban is találhatók növények, és sajnos ezek is egyre nagyobb kockázatot jelenthetnek itt az unión belül, és a saját intézkedéseinket, vidintézkedéseinket alá is áshatják, tehát ezekre is nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk az ellenőrzések során. Modernizált keret te között fog működni a kereskedelem, tekintettel a, a növény kereskedelemre, vagy a növényekből előállított termékekre, és a harmonizált és egyszerűsített növényi útlevelek segítsége, segítségével gyakorlatilag garanciát tudunk biztosítani, hogy a növények, illetve növényekből előállított termékek pontos, átfogó erről ellenőrzéseken mennek át, és ezáltal is visszaszorítható a növényi betegségeknek az elterjedése. Ezek az útlevelek felhatalmazott és illetékes kompetens hatóságok által kerülnek kiállításra és ellenőrzésre. Az adminisztratív terve, terheknek a csökkentése tekintettel ugye a tanúsítványokra, növények és növényi betegségek kontextusában. Ezek is egyfajta biztos, minőséget biztosítanak, és a növényi útlevél és a tanúsítvány gyakorlatilag kombinálható. Ezekre külön állomány fog felállni, amely ezt kiállíthatja és ellenőrizheti. És a harmadik eleme a rendeletnek egy javított export rendszer az export tanúsítványok révén mert a tagállamok az exportot megelőzően már ki kell, hogy állítsanak egy ilyet, amennyiben az EU-n belül termesztenek egy-egy ilyen növényt, és amennyiben erre vonatkozó információ van, akkor exportra javasolt státuszba kerülnek és kapnak egy export tanúsítványt. Összefoglalva, hogy a rendelet milyen új elemeket tartalmaz, és hogyan járul hozzá a jobb növényvédelemhez, növényi betegségek elleni fellépésben, illetve nyílt, nyílt kereskedelemhez. Ez egy kofinanszírozási eszköz, ez ugye már elhangzott az előbbiekben. Mégis van egy olyan cikk, a végső rendelkezésekben, amely módosítja a pénzügyi rendeletet. És megengedi a kofinanszírozást a prioritást élvező betegségekkel szemben, és a, a fenntartók ö, ö, támogatását illetően. Ugye négy tanácsi irányelv irányul a, a burgonyát érintő betegségekről, és számos másodlakos jogi aktus is elfogadásra fog kerülni, hogy a, a rezsim még jobban kiteljesedjen és még tökéletesebben működjön. Dziękuję pani, bardzo proszę o głosu Köszönöm szépen. A bizottság következő képviselője fogja megkapni a szót. Mr. Manner, Kopi. Lazbos. Thank you, Mr. Köszönöm, elnök úr. Manner Kopi úr itt van, de ezzel a témával engedje meg, hogy én foglalkozzam. Janis Karamisusnak hívnak, a Szánkó főigazgatóságnál dolgozom, és én fogom a prezentációt megtartani. A növényzapirító anyagokkal kapcsolatos javaslat helyébe lép 12 jelenleg érvényes irányelvnek növényszaporító anyag témában. Nagyon fontos téma ez a mezőgazdaság számára, de gyakorlatilag a teljes élelmiszer lánc szempontjából Növényszaporító anyag a számunkra azt jelenti, hogy bármi olyan növény, aminek alapján másik növényt lehet előállítani. Vagyis a magoktól kezdve a fákig minden tartalmaz, mindent lefed a terminus, a növényszaporító anyag számunkra bor, növények, gyümölcsfák, díszítő növények és erdészeti növények tekintetében ezekkel foglalkozik a jelenlegi javaslat. Ezeket a fajokat próbáljuk lefedni és védeni, de másfajta növényszaporító anyagokat is lefed, csak ott kevésbé szigorúak az elvárások, ott inkább alapszintű elvárásokat fogalmaz meg a javaslat. A javaslat több újdonságot tartalmaz a jelenleg érvényes rendszerhez képest. Az egyik legfontosabb újdonság, hogy fokozottabb rugalmasságot, de fokozottabb felelősséget is jelent a szakmai vállalkozók számára. Ugyanakkor több rugalmasságot biztosít, és kevésbé szigorú előírásokat olyan anyagok esetében, amelyek a biodiversifikációt szolgálják, illetve a genetikai örökség megőrzését. Az úgynevezett piacrés anyagokról van szó. A gazdák esetén arra is ösztönzi őket, hogy környezetbarátabb módon tevékenykednek harmonizálja az új javaslat az administratív eljárásokat. Azért, hogy biztosítani lehessen az egyenlő elbánást minden szereplő számára. Továbbá a hivatos ellenőrzések rendeletét is kiváltja az új javaslat, úgyhogy a költségek visszatérítését, megtérülését is biztosítja, ezzel is próbáljuk garantálni a méltányos és egyenlő elbánást. Van néhány fontosabb téma, ami bizonyára majd felkelti az érdeklődésüket, amikor megvizsgálják a javaslatot, és biztos majd fognak ezen dolgozni, és szavazni is fognak ezekről a témákról. A felelősséget a vállalkozók kell, hogy vállalják az ő általuk előállított és piacra vitt anyagok tekintetében. Mostantól kezdve az összes gazda, az összes vállalkozó saját tanúsítványt állíthat elő, hogyha bizonyos elvárásoknak megfelelnek persze, és ha nem illetékesek, vagy nincs meg az megfelelő forrásuk ahhoz, hogy ezt megtegyék, akkor az illetékes hatóságtól kérhetik a tanúsítványt. A tanúsítvány és a tanúsítási eljárás az illetékes hatóság ellenőrzése alatt történik. A gazdáknak rendel lehetősége lesz arra, hogy közvetlenül kivigyék a piacra a különleges termékeiket, vagy pedig szabvány szerinti termékeket vihetnek ki a piacra. De a jelenlegi gyakorlatnak megfelelően vannak bizonyos fajok, amelyek a szektor számára, és főleg az élelmiszerbiztonság számára fontosak. Ezen termékek esetében kötelező tanúsítás lesz előírva Egyébként most a mezőgazdasági termények nagy részénél ez a helyzet. A javaslat fokozottabb előírásokat fog tartalmazni a címkézés, csomagolás, nyomonkövetés, tételek és stb. témában a növényi szapor, szaporítóanyagoknál. A jelenleg ilyen szempontból felsorolt fajok tekintetében, vagy fajokhoz képest, amik a 12 mostani jogszabályban szerepelnek. A nem felsorolt anyagok esetében, például a díszítésre használt növényi anyagok esetében alapeljárások vagy alapelvárásokat határozunk csak meg. Például címkézés, utalás a faj nevére. Ezek az alap elvárások azért fontosak, hogy biztosítani tudjuk a fogyasztó tájékoztatását, hogy biztosítani tudjuk a piaci nyomon követést. Most rátérnék a fajregisztráció vagy fajta regisztráció kérdésére. A fogyasztó tájékoztatás és a fogyasztói bizalom szempontjából fontos, hogy az úgynevezett felsorolt vagy fontos fajokhoz tartozó anyagokat csak akkor lehet piacra vinni, hogyha regisztráltak. Ez az ipar számára is fontos, a szakmai vállalkozók, a gazdák számára fontos, hogy pontosan tudják, hogy mi az a faj, amit használnak, vagy az a fajta, amit használnak. Az új fajták regisztrációja az úgynevezett DUS tesztnek lesz alávetve, vagyis megkülönböztetés, egységesség és stabilitás. Ez a rövidítés háttere. Felhatalmazáson alapuló jogi aktuson keresztül is fog ez működni, itt pedig a VCU gazdálkodási és felhasználási érték nyomon követés jellegű igazolást is kell majd, illetve fenntarthatósági regisztrációra is szükség lesz, amikor a környezetvédelmi aspektusokon fog alapulni ez a regisztráció. És Hogyha a szektor számára egy növény vagy egy anyag fontos, és ez általában egyébként a terményeknél így van, akkor mind a két fajta regisztrációra sor fog kerülni. Ezt lehet nemzeti szinten megtenni, vagyis egy nemzeti fajta regiszterbe kell fölvenni ezt a fajtát, és ezt követően az egész Európai Unióban szabadon piacra lehet vinni. Most viszont egy másik opciót is bevezetünk a javaslatban a gazdáknak lehetősége lesz arra, hogy közvetlenül uniós szinten végeztessék el a regisztrációt egy uniós regiszterben, hogyha számukra fontos az uniós piacra jutás. Ahogy mondtam már korábban is, a javaslatban több újdonság szerepel. A biodiversifikáció védelme, a genetikai források védelme, és kis vállalkozások védelme tekintetében. Magánhasználati e, magánhasználatot szolgáló előállításra nem lesznek különösebb szabályok, úgy, hogy a hobbi kertészek bármit előállíthatnak. Az amatőrök közti anyagcserét is kizárjuk. Génbankok és genetikai örökség e, megőrzését szolgáló tárolás céljára előállított anyagokra se vonatkozik különösebb szabály. A hagyományos fajtáknál nincsenek újabb szabályok, az illetékek, a díjak csökkenni fognak. Azok a vállalkozások, amelyek korlátozott forrással rendelkeznek, nem kell, hogy illetéket vagy díjat fizessenek. Ugyanakkor a részpiacokon kis vagy mikrovállalkozások által értékesített termékek esetén nem lesz kötelező a fajta köte- regisztráció. Továbbá később felhatalmazáson alapuló jogi aktusok segítségével az úgynevezett heterogén anyagokkal is foglalkozni fogunk. Ezek olyan anyagok, amelyek egyfajtához sem tartoznak. végül lesznek az új javaslatban rendelkezések a biogazdálkodásra vonatkozóan is, amikor a fajták technikai standardjait határozzuk meg, illetve a környezeti, környezetvédelmi célokat szolgáló keverékekre is külön szabályok fognak vonatkozni. Fontosnak tartjuk, hogy az erdészeti növényi szaporító anyagokat is lefedje az új szabály, hiszen az a címe, hogy növényi szaporító anyag, ide tartozik az erdőgazdálkodás is. Horizontális szabályok lesznek érvényesek a hivatalos ellenőrzésekre vonatkozóan. A meglévő erdészeti szaporító anyagra vonatkozó szabályokat úgy is változtatni kell, hiszen a lipszomai szerződésnek meg kell feleltetni. Hát ha most úgy is foglalkozunk egy ilyen új átfogó javaslattal, ezért az administratív teher csökkentése érdekében le akarjuk venni az erdészeti szaporítóanyagokat is. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. A következő bizottsági képviselőnek adom meg a szót a szerint, a sorrend szerint, ahogy önök gondolják. Köszönöm szépen, elnök úr! Én az új állategészségügyi törvényjavaslatról beszélek, amelyel mindenféle állategészségügyi jogszabályt egyszerűsíteni próbálunk. In fact, the fundamental scope of the commission a bizottsági javaslat alapvető gondolata az, hogy megelőzzük az ellenőrzést és az állatbetegségeket egymás közt, illetve az állatokról emberre való átvitelét megszüntessük. A betegség megelőzés ellenőrzés éppen ezért rendkívül fontos, ugyanúgy, mint az állattermékek és az állatok biztonságos Európai Unión belül mozgatása, az Európai Unión belüli állatok és állattermékek beléptetése. Ezek azok a követelmények, amelyek jelenleg mintegy 40 tanácsi vagy tanácsi és parlamenti jogi aktusban találhatók meg eh, töredezve. Ezeket a jogi aktusokat váltjuk fel egyetlen egy új jogszabályjal. Ezt aztán ki kellene a Lisszaboni szerződésnek megfelelően felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusokkal lehet kiegészíteni. Az új javaslat célja hogy jelentős mértékben egyszerűsítse a jelenlegi jogi kereteket. A javaslat a meglévő jogszabályok, egészségügyi jogszabályokra épül, azok célszerűségére, és a bizottság által 2007-ben elfogadott állategészségügyi stratégiára, amelynek mottoja a prevenció jobb, mint a gyógyítás. Az új jogszabály nem csak a, az élelmiszertermelést, hanem a vadon élő és háztartásban tartott kedvencekre is. A legfontosabb új elem amelyet a javaslat tartalmaz, az a betegségek kategorizálása. Ez abból a szempontból történik, hogy annak eldöntésére használt kritérium, hogy egy betegség EU szinten e vagy sem, most sokkal átláthatóbbá válik, és a kockázatokra épül. Az új jogi keret a az új megjelenő betegségekre való reakció lehetőségét is eh, erősíti, gyors reakcióra tesz lehetőséget, amire az elmúlt években sajnos nem volt mód. Szisztematikusabb lesz a betegségek eh, prevenció felügyelete is. Egyszerűsített oltási megközelítéssel az Európai Uniós vakcinabankok szerepét erősíteni. Egymáshoz közelíti az állategészségügyi nemzeti normákat, azokat, amelyek az állategészségügyi nemzetközi normáknak is megfelelnek. Az általános élelmiszeripari törvény hasonlóan az állati végtermékekre ugyanezeket a szabályokat vonatkoztatná, amelyek az Európai Unión kívülre szánt termékek. Úgy gondoljuk, hogy ezzel a törvény az EU exportokat is erősítené. A törvénycsomag általánosságban több olyan elemet is tartalmaz, amely új rugalmassági lehetőségekkel, vagy rugalmasabb lehetőségekkel a betegségek megelőzését és ellenőrzését teszi lehetővé az állampolgárok számára az egységes piac megfelelő működése mellett az állatok és állati termékek piacán egyaránt. Az új javaslat nem gerjeszt forradalmat, de az Európai Unió jól megalapozott rendszereinek fejlődését, evolúcióját jelenti. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Most a bizottság következő képviselőjének adom meg a szót, biztos vagyok, hogy tudják már, hogy ki fog szólni. I will present the uh, fourth proposal. Köszönöm szépen, elnök úr. Most a negyedik csomaghoz értünk, illetve a negyedik csomag darabhoz. Ez a hivatalos ellenőrzések. A hivatalos ellenőrzés azok a tevékenységek, amelyekben a tagállamok illetékes hatóságai terv, eh, tervek szerint a az élelmiszerlánc követelményeinek ellenőrzésének kívánnak eleget tenni. A jogszabály 82 per 2004-es, és az új jogszabály mind olyan tevékenységeket tartalmaz, amely ellenőrzéseket, elemzéseket, stb. tesz lehetővé. A most meglévő jogszabályok szerint, mint mondtam, elsősorban a 82 per 2004-es szabály alapján a az állategészségügyi és állati jólét és tápanyag biztons, takarmánybiztonsági kérdéseknek felel meg, és ezeket szabályozza. Tartalmazza azokat a követelményeket, garanciákat is, amelyeket az illetékes hatóságok alkalmazhatnak annak érdekében, hogy biztosítsák tevékenységük függetlenségét, pártatlanságát, az épp ellenőrzést, a kiváló módszereket, stb. Olyan szabályok vannak ezen kívül ebb csomagban, amelyben az illetékes hatóság munkájának átláthatóságát, a határi ellenőrzéseket és ami a legfontosabb, a hivatalos ellenőrzések finanszírozási körülményeit határozzák meg. Nézzük még a fő változások. A legutóbbi javaslat szerint. Az első nagy változás az a hatály bővítése. Mint mondtam, korlátozott számú területet fed le a 82 per 2004-es rendelet, elsősorban a, a növényi szaporítóanyagok nem tartoznak ide. Ez az a terület, amely a 82 per 2004-es hatája alá nem tartozik, Az első változás tehát ez. Az új jogszabály a hivatalos ellenőrzésekre vonatkozóan már kiterjeszti az élelmiszeregészségügyi akinak, aki tartalmát a, a növényszaporító anyagokra is. Bizonyos ágazati szabályokat az új jogszabály sapkája vagy esernyője alatt hoztunk össze. Ezek olyan szabályok. A jobb állatellátás, gyógyítás is ide tartozik. Tehát most minden, ami az állatokra vonatkozik jogszabályilag, itt megjelenik meg. Ami megmarad, az az alapelv, mégpedig az, hogy a hivatalos ellenőrzések az illetékes joghatóság feladata, kötelezettsége az ő dolguk megszervezni és végre véghez hajtani, a szolgáltatók történetének vizsgálata, a belső kockázatok felmérése, a saját ellenőrzések elvégzése, stb. stb. Mindez tehát megmarad. Ami új, és új elem az az, hogy az ilyen jellegű ellenőrzések mellett, amelyet a több éves ellenőrzési terve szerint az illetékes hatóságnak el kell végeznie, a tagállamok most olyan üzemeket, illetve telepeket is be kell, hogy vegyenek, amelyek a csalás elleni tevékenységek keretében a látókörökbe kerülnek. Tehát olyan felügyeleti tevékenységek, amelyek szándékos szabálysértések, azaz csalások miatt kell, hogy elinduljanak minden ellenőrzés továbbra is előre nem bejelentett formában marad, a csalás elleni ellenőrzéseket beleértve is. Az összes ellenőrzési ágazati szabály egyesítése miatt az illetékes hatóságra vonatkozó néhány szabályt törlünk, hatályon kívül helyezünk, valamint olyan rendelkezéseket, amelyekkel felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal meg lehet felelni, és az új ellenőrzéseket a különböző ágazatok konkrét igényeihez lehet igazítani. A parlamentben tehát olyan új javaslatok is lesznek, amelyekkel ezeket a konkrét ellenőrzési követelményeket lehet kielégíteni, például a GMO vagy az állatjólét ellenőrzésének terén. Úgy gondoljuk, hogy több dolog is van, amire szükség lesz ahhoz, hogy a különböző ágazatok igényeihez igazítsuk az alapelvet. Az egyik ilyen fontos elem az új ellenőrzési követelmények elfogadása új kockázatok esetében. Amikor új fogyasztói vagy termelési szabványok jelennek meg, vagy szabadalmak, akkor a, szab- a jogszabály egyelőre még nem tartalmaz olyan konkrét jogszabályokat, amit ilyenkor el lehetne végezni. Nos, a felhatalmazáson alapuló jogi aktus révén pont erre nyílik új lehetőség. A javaslat az az, hogy egy külön fejezetben szabályozzuk az adminisztratív támogatást, közigazgatási együttműködést. Az a mezőgazdasági élelmiszerlánc egyik előfeltétele, illetve hiányossága, hogy az illetékes hatóságok még nem alkalmazzák, élnek az összes olyan lehetőséggel, amely a határon átnyúló e- kollégákkal való együttműködés révén adódhat. A javaslat értelmében erősíteni kívánjuk a, a közigazgatási e, támogatást minden olyan esetben, ahol a a jogérvényesítésre, illetve igazságszolgáltatási lépésekre határon átnyúló formában, például csalás esetében szükség van. Erre vonatkozóan szigorú határidőket is megszabunk, és javítjuk azokat a módozatokat, eszközöket, amelyekkel a bizottság koordinálhatja a határon átnyúló adminisztratív segítségnyújtást. az ellenőrzési rendszer, mint olyan ellenőrzései, tehát az illetékes hatóság és a bizottság különböző számítástechnikai eszközöket is tartalmaz. Olyanokat, amelyeket jelenleg a, az illetékes hatóságok és a bizottság az adminisztratív segítség nyújtás során az együttműködésükben együtt alkalmaznak. Ezek jól ismert eszközök, mint például az élelmiszer és tápanyag esetében a gyors riasztási rendszer, vagy egyéb olyan számítástechnikai elemek, mint például az Eurofeed, vagy a, a nyomonkövetési rendszer. Nos, az összes ilyen rendszert e, összesítjük, egyesítjük, és mindenféle párhuzamosságot megszüntetünk. Az igazságszolgáltatási eszközökkel kapcsolatban a szándékos szabályosértés esetére új szabályokat tudunk bevonni a tagállamok számára. Penalties in case of are such a set an amount. Ez mind azt jelenti, hogy egy olyan mennyiséget kell tudni majd meghatározni, amelyel a, a szabálysértés mértékének megfelelő büntetést jelent. Így teszük a büntetéseket hatékonyá. Egy másik fontos újdonság a határok ellenőrzésének e, integrálása, szabályozott termékekre vonatkozó ellenőrzéshez, amely most egyetlen egy rendszerben közös dokumentumokkal, közös belépési pontokkal jelenik majd meg. A különböző határellenőrzési rendszerek, amelyek most a, az állat egészségügyi ellenőrzés, a, a kockázatot jelentő származási hely ellenőrzését jelenti. Most egyetlen jel- rendszerben jelenik meg, amelyel a szolgáltatók egyetlen egy ellenőrzési mechanizmust alkalmazhatnak, függetlenül attól, hogy milyen termékről van szó. És ez talán az a fejezet, amely eddig a legnagyobb figyelmet vonta magára a finanszírozás, bocsánat, a pénzügy, az ellenőrzés finanszírozása. Nos, az elképzelés a következő. Bizonyos szegmensek az élelmiszerláncban fizetnek az ellenőrzésért, amelyet az illetékes hatóság végez, például a, a the slaughterhouse during the operations. Uh, this is not the case for other food business operators. Vágóhídnál végeznek több uh, szolgáltató vesz ugyanolyan szolgáltatást igénybe. A javaslat az, hogy a tagállam köteles megfelelően finanszírozni ezeket az ellenőrzési tevékenységet, forrást kell biztosítani tehát a jogszabály végrehajtására. De kötelező díjakat is előírunk. A kötelező fi- díjakat minden olyan szolgáltatóra kivetik, amelyre az élelmiszerlánc egész során kötelező vizsgálatok vonatkoznak. Ez bizonyos ágazatokat különbözőképpen érint, de erről is szó volt már. Fontos kivétel például a, a mikrovállalkozások, amelyeknek nem kell ezt fizetni. Ők természetesen szintén ellenőriznek, ugyanúgy, mint bármely más vállalkozást, hogyha az élmiszerláncban érintettek, de nekik nem kell fizetni majd ezekért az ellenőrzésekért. Ez nem jelenti azt, hogy az összes díjat az ellenőrzés teljes súlyát az összes többi szolgáltató kell, hogy fizesse, mert a rendelkezés arról is szól, hogy nem lehet túl terhelni díjakkal a mikrovállalkozások díjmentessége miatt másokat sem. A kötelező díjak hatáját kiterjeszték, hogy a teljes láncot lefedjék, és a teljes költség visszatérítés elvét alkalmazzuk. Azaz, a díjakat úgy kell beszedni, hogy a felmerülő költségeket, a, az ellenőrzések felmerülő költségeit azokból teljes mértékben fedezni lehessen. Az élelmiszerágazat szolgáltatóinak tehát kötelező lesz fizetni, de nyilvánvalóan a javasolt változásoknak előnye is lesz, hiszen a javaslat erősíti a rendszer átláthatóságát is. Az élelmiszeripari vállalatokkal majd konzultálni kell arról, hogy milyen módszerrel vetik ki ezeket a díjokat, különböző lehetőség lesz majd erre, és különböző hozzáférési módokat is biztosítunk arra vonatkozóan, hogy hogyan határozzák meg ezeket a, a díjakat. jogosultságot kapnak arra, hogy hozzáférjenek ahhoz az információhoz, amelyet a hatóságok azért vezettek be, hogy a, díjak, a beszedett díjakat hatékonyan használják fel. Ezek azok a nagyon fontos átláthatósági követelmények, amelyekkel a pénz behajtását és költését ellenőrizni kívánjuk. Az átláthatóságról általában véve. Ez nem pusztán a módszerekkel kapcsolatos, amely a az ellenőrzésre vonatkozó, hanem a fogyasztóknak, az állampolgároknak is jobb betekintést kívánunk adni arra vonatkozóan, hogy az illetékes hatóságok hogyan felelnek meg az élelmiszerlánc ellenőrzési követelményeinek ellenőrizzük ezen kívül, az átláthatósági, kiteljesítjük az átláthatósági követelményeket is, hiszen a hivatalos tevékenységek kiterjednek arra is, hogy jogorvoslattal éljünk a nem jogosultan kivetett büntetésekre, illetve díjakra is. Az illetékes hatóság természetesen könnyebben terjesztheti a hatékony ellenőrzések eredményeit az egyes szolgáltatók között is, és garanciát is biztosíthat számukra egyszerűbb az is, hogy az úgynevezett pontozási rendszert működtessük. Ez az a rendszer, amelyel a fogyasztók, állampolgárok hozzáférhetnek a, az ellenőrzések eredményéhez, hogy lássák, hogy egy kiskereskedő vagy étterem milyen pontokat kapott az ellenőrzések során, és akkor eldönthetik a fogyasztási döntéseik illetve fogyasztási döntéseiket ezek alapján hozhatják. Köszönöm, itt abba is hagyom. Köszönöm szépen. És akkor az összefoglalót meghallgatjuk még. Csak egy rövid dolog, elnök úr. Látják, hogy a négy javaslat hatalmas csomagot ölel át, amely az gyakorlatilag a teljes élelmiszerláncot lefedi Európában. Több mint 80 jogi aktust fog közre, és kombinál majd össze négy javaslattá. Ahogyan a bevezetőmben már elmondtam, mindez nem működhet persze a pénzügyi támogatás nélkül, amit az Európai Unió bocsát rendelkezésre, és az ötödik javaslat, amelyet az expozimban említettem, és amely még késik, valószínűleg elfogadásra kerül majd a bizottság által jövő hét végén. Tehát ez az utolsó javaslat, ami jövő héten várható, fogja feltenni a pontot az íra a teljes csomag vonatkozásában, és akkor el lehet dönteni, hogy merre kívánunk el mozdulni, tehát a vetőmagoktól kezdve egészen a terményig, és a, az állatoktól egészen addig az élelmiszerig, ami az asztalunkra ke- kerül. Június 13-án lesz egy konferencia, ahová mindenkit nagyon szívesen meghívok, természetesen a parlamenti képviselőket is, ahol sokkal részletesebben is be fogjuk mutatni ezt az öt javaslatot. Köszönöm, ennyit szerettem volna. Köszönöm. Ez tehát egy összefoglalás volt az elhangzott bemutatóknak, bevezetőknek, előadásoknak az összefoglalója. Köszönöm. A bizottság képviselőit sajnos nem tudtam név szerint megszólítani, de nem voltak meg a nevek itt a listánkon. Most következik a vita. Hét képviselőkért szót, elsőként Jegle asszony kap szót. Kérném, hogy röviden fogalmazza meg az észrevételeit, nagyjából három percet tudok adni. Hogyha túllépi a felszólalási időt, akkor diszkréten jelzést fogok ön felé adni. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem teljesen tartom azért korrektnek az, hogy már csak kevés időt kapnak a vitára a képviselők mert ahogy mondta, valóban nagyon részletes és hosszas bevezetőt kaptunk a bizottság által. Hát kicsit úgy is tűnik, hogy hát össze-vissza fogunk szóra emelkedni, mert én például az állat egészségről fogok szólni, ezt követően viszont ma el is fogok menni, mert nem számítottam arra, hogy ilyen hosszasan fogjuk hallgatni a bizottságot. Nos, tekintettel arra, ami elhangzott, először is szeretnék köszönetet mondani a beszámolókért, és azért azt is hozzáfűzöm, hogy nagyon sokáig vártunk ezekre a javaslatokra. Harmadsorban pedig azt is szeretném kiemelni, hogy az első mondattól egészen az utolsóig egy reformról volt szó. És még egyszer elmondom, hogy a polgárok otthon már egyszerűen nem bírják már hallani ezt a szót, elegük van ebből. Javulásokat, egyszerűsítést, egyszerűsödést kívánnak. Hallottunk erről is, hogy ez így lesz. De hogyha megint ránézek erre az egész csomagra, akkor tényleg csak bízni tudok abban, hogy lesz egy egyszerűsítés és lesz javulás, de az egyszerűsítésről azért elég kevés szó esett. Összességében, és ezt még egyszer aláhúzom, helyes az, hogy csatornázzuk az elképzeléseket, hanem pont az állategészségügyben azt követeltük, hogy a régi, meglévő javaslatokat végre aktualizáljuk. És ez egy lényeges pont. Egyébként ezek a ezek a lényeges elemek, tehát a védelem az állat, az állatbetegségek ellen, a fertőzések az állatok között, illetve az állatokról emberekre terjedő fertőzések. Ezek nagyon fontos kérdések itt Európában. Többször beszéltünk itt állatok, illetve állati termékeknek a behozatáláról, viszont ezeknek az exportjáról nem hallottunk, és nyilván itt az állatok szállítása is egy nagyon fontos kérdés, de hát erről nem hallottunk most semmit, pedig ez egy nagyon lényeges kérdés. Aztán ugye hallottunk arról is, hogy Európa szerte a regionális aspektusokat is szem előtt kell tartani a belső piacon, és ez mindannyiunk számára nagyon fontos, hiszen a termelést úgy szeretnénk fenntartani, hogy annak a regionális mi volt a megmaradjon. Tehát a regionális keretet továbbra is fent kell tartani a termékeink számára, és nem csak Európa szerte egyenlő sztenderdeket szeretnénk. Persze az azonos feltételek és az azonos sztenderdek lehetségesek egy belső piacon, de a regionalitásra is oda kell figyelni. Kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz majd ez a csomag, hogy hogy lesz a jobb jogi keret biztosítva, és a jobb ellenőrzések azok mit hoznak majd. Minden egyes jelentésben az agrárium és a lakosság, a népesség közötti kapcsolatra helyezték a hangsúlyt, de mind a kettőre oda kell figyelnünk, és nem szabad most pellengére állítani az agráriumot, hanem a teljes láncot meg kell vizsgálni. Ezt az előző problémáknál is körül kellett járni, mert csak utalva a lóhús botrányra, ennek semmi köze az agráriumra, sokkal inkább több szállítási láncot kellett volna a gorcső alá venni, hogy visszakövethető legyen a termékeknek a származási helye. Tehát szerintem az agráriumot és a feldolgozót, a termelőt is szövetségesünknek kell tekinteni, ugyanúgy, mint a fogyasztót is. És ezen háttér előtt nem új reformokat kell útjukra indítani, hanem valóban javítani a meglévő dolgokon. Köszönöm. Köszönöm. Tarabella úr következik. Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr. Valójában szeretnék a bizottsági prezentációkért köszönetet mondani. Ez a három napirendi pont rendkívül fontos témákat fed le. További vitát és meghallgatásokat is kell tartani a témában, hiszen ahogy a bizottság képviselői is mondták, több mint 80 jogszabályt foglalnak most össze négy jogszabályba, a növényi szaporítóanyagok piacra vitelének a feltételeiről szól. Ez egy olyan rendelet, önmagában csak ez a rendelet 12 jogszabály, illetve irányelv helyébe lép, 70 re tekintünk vissza. A biodiversitásnak a 77%-a attól függően, hogy mi, attól függően, hogy miről beszélünk, az utóbbi 50 évben eltűnt hasonló módon tíz nagy vállalkozás, vetőmagvállalkozás az egész világon a felhasznált vetőmagok har- háromnegyedét tartja kézben. És ezért nagyon fontos, egyrészt meg kell állapítani, hogy változtatni kell a feltételeket, hogy védeni kell, sokkal jobban kell védeni a fajtákat, mint bármikor korábban. És nem szabad túl sok szigorú szabályt hozni és vannak rugalmassági előírások is, ahogy a bizottság képviselője mondta, a regisztrálás tekintetében. Tavaly júliusban tettem fel egy kérdést, és a bizottsághoz, hogy a könnyített eljárás a különböző fajták esetén használt vetőmagok esetében, amit például csak a kiskertekben használnak, igazából egy Kokopelli nevű szövetség nevében tettem föl ezt a kérdést, hiszen a Nancy feleviteli bíróság elítélte ezt a szövetséget, és ezt követően az Európai Bírósághoz fordultak. Nem tudtak kereskedelmi forgalomba hozni és forgalmazni hivatos katalógusban szereplő termékeket most úgy tűnik, hogy túlságos a terhe, teher, mert úgy tűnik, hogy csak 580 olyan fajta van, ami négy év elteltével az európai ítélettől eltett négy évvel könnyített eljárást élveznek. Ezt föl kell szabadítani, ahogy Jegle asszony is mondta, hát a kiskertek esetében nem szabad szigorú előírásokat alkalmazni, de azok a kis gazdák is, akik a felhasználói a vetőmagoknak, hiszen nem ők fenyegetik a polgárok egészségét. Ezt lehetővé kell tenni az új rendeletben második fő téma a felszólalásomban. Most a mezőgazdasági főigazgatósághoz szólok. Strasbourgban volt egy iszonyú hosszú szavazásunk egy olyan döntésről, amely megnyitja a tárgyalási lehetőséget az Egyesült Amerikával. Hatalmas Európa Egyesült Államok közötti szabadkereskedelem. Hát a másik fő gazdasági szereplővel csak úgy lehet tárgyalnunk, hogyha előre védjük magunkat. Ez persze nem a kereskedelmi főigazgatóság fogja tenni, és ezért fordulok a mezőgazdasági főigazgatósághoz. Hogyha megindul a tárgyalás, nagyon sokat beszéltünk erről, a, nagyon sokat beszéltünk, az irányelvek szintjén megvalósított védelemről, növényvédőszerek, REACH, vegyi anyagok, veszélyes vegyi anyagok alkalmazásáról. Van egy olyan veszély, például a kölcsönös elismerés, ez problémás, hiszen a bizottság részé persze most ma nem fog ön választ adni, vagy önök választ adni, hanem majd a mostani vagy a jövőbeni mezőgazdaság biztos fog erre választ adni. És itt most szeretnék rátérni az ellenőrzési témára, amit részletesen elmagyaráztak. Hogyha bevezetünk egy ellenőrzést, ami utólagos, és kölcsönös elismerésről tárgyalunk, akkor az egész nem ér semmit. Ahogy már, ahogy mondtam, hatalmas hosszú szavazás volt, a amerikaiak gyakorlatiasak és a saját üzletüket védik. Mi meg kinyitjuk az ajtainkat, és ezzel lemondunk gyakorlatilag a saját szabályainkról, és saját magunkat verjük át, hiszen a kölcsönös elismerés az mindenképpen káros lesz az európai mezőgazdasági szaktor számára. Köszönöm, elnök úr. Dziękuję, bardzo proszę o zabranie głosu. Köszönöm. A, az. Pausen asszony begynnelse på den här långa och... Köszönöm szépen. Rendkívül bonyolult és hosszas folyamat ez. Én magam voltam az, az állatjólét ellenőrzési rendelet előadója, és emiatt úgy gondolom, hogy a gyakorlatban, tehát a a kint az igazi munkán, a gyakorlati munkán áll vagy bukik egy ilyen rendelet. Két dolgot szeretnék kiemelni, pontosan ennek tükrében a kockázatelemzés és ennek a gyakorlata. A legtöbb ellenőr jobban szereti, hogyha mindent egy helyen tudnak ellenőrizni, és a kisvállalkozások számára ez óriási bürokráciát, bürokratikus terhet jelent. A második dolog, amiről beszélni szeretnék, az a, a díjrendszer, ez rendkívül nagy terhet jelent mindenki számára. Az egyik legfőbb oka ez tulajdonképpen annak, hogy a kis vágóhidak eltűntek a vidékekről. Ez azt is jelenti, hogy az élő állatszállítás sokkal hosszadalmasabb lesz. Tehát eh, meg kell találni eh, az összefüggést a kettő között. Mint mondtam, az állatjólét előadója voltam, és eh, tudom, gyakran halljuk, hogy nem tudom, hogy nem lehet mindenféle technikai jellegű problémát egy embernek áttekintenie, de azért a belső piac és a, az Egyesült Államokkal való szabad kereskedelem sok mindent meghatároz. Én liberális vagyok, és úgy gondolom, hogy a szabadkereskedelem nagyon fontos, de nem gondolom, hogy a szabadkereskedelmet a betegségek esetében is meg kellene tartani. Egy jó egyensúlyt kell találni. Egyrészt tehát a fertőzött betegségek ellen védekeznünk kell, mert ez nagyon fontos. Másrészt pedig összefüggés van az állategészségügy és a népegészségügy között. Aggaszt, ami például az antibiotikum rezisztencia terén történik, ez is nyilvánvalóan összefügg. Nagyon fontos belátnunk azt, hogy ami az élelmiszerláncban történik, az mindennel összefügg. Éppen ezért nem szabad csak a részletekre, egy-két részletre összpontosítani, hanem igenis az egész képet, a teljes képet kell tudnunk látni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Martin Hajzlingnak adom meg a szót. Elnök úr, természetesen nagyon nehéz a bizottság ilyen hosszú monológiát követően most három-négy ilyen fontos jelentésre reagálni, vagy külön kellett volna venni, és akkor különböző előadásokat kellett volna elképzeljünk, de úgy gondolom, hogy egy dologra kell korlátozzuk a hozzászólásunkat, én pedig a takarmányra szeretnék összpontosítani. Ez nagyon fontos téma, és olyan, ahol jelentős kritika éri az előterjesztést. Igen, a bizottság elmozdult, ez fontos, de tudni kell, hogy mondjuk egy tíz munkatársal dolgozó, két milliós forgalmú cég az egy piaci rés, és az összes többi pedig globális. Hogyan lehetett ezt a határértéket meghatározni? Van-e oka annak, hogy miért pont két millió a határérték? Aztán utána izgalmas kérdés, hogy mi az, hogy piaci rés? Mennyire lehet attól elmozdulni, és hova? Regionális, vagy csak a, majd egy zacskóba tesszük a tilos árukat, mondván, hogy ráírjuk, hogy ez nem a globális piacra való. Ez nagyon nehéz, mert aztán a végén oda jutunk, hogy mindent a delegált aktusokban fognak majd csak szabályozni, ami jó, de nem segít oda, ahova a bizottság most el akar jutni. És úgy gondolom, hogy egy dolgot abszolút kritizálni kell, hogyan reagál a bizottság arra, hogy az elmúlt évben olyan jelentős mértékben csökkent a tenyésztők és a mezőgazdasági fajták száma. A, milyen a diverzitás stratégia? Pont fordítva kellene lennie. Most az egészet központosítani akarják, és központilag szabályozzák, pedig azt kellene biztosítani, hogy a sokrétűség megmaradjon, ezt hiányzom. Hol van a stratégia, hol van az a stratégia, amely miatt az, a nagy vállalatok be lépnek egy piacra, vegyipari vállalatok megragadnak, meg elrabolnak egy földterületet, és csökkentik a, a fálasztékot. Nem biomezőgazdálkodásról beszélek, hanem a, a sokrétűségről. Nem lehet, hogy a végén mondjuk vetőmag bankokba kerüljünk, és onnan lehessen csak egyfajtát megválaszolni. Igen, és a, fa, a fajta nemesítésre, a fajtákra szükség van, a, ö, olyan szokásokat kell ehhez fenntartani, amely a gyakorlati életben él, tapasztalható, csak nem pedig spermabankokba megyünk majd az állat ö, nemesítéseknél, vagy az állattartásoknál. Nos, az a kérdés, ami foglalkoztat az az, hogy hogyan lehet el megakadályozni azt, hogy épp a zöldség termesztés terén óriási kényszer van arra, hogy egyre ö, több hibrid alapú, tehát nem ö, maghoz kapcsolódó, hanem hibrid termékek ezek, és ezt igen kritikusan kell kezeljük. A másik dolog pedig, hogy mi <laughs> ezzel párhuzamosan megfosztják a választástól, a sokféleségtől a fogyasztókat. Én nem tudom képzelni, hogy a bizottságnak jó a szándéka, és azt mondja, hogy összefogunk sok mindent, és sok rendeletből most keveset csinálunk, de mégiscsak felmerül a kérdés, hogy a központosítás mellett elveszítjük a sokrétűséget. Ez egy gyakori kritika, és látjuk, hogy erre nagyon érzékenyen reagál a közvélemény, mert ezek a javaslatok gyakran oda vezetnek, hogy az európai szabályozás észszerűtlen szabályozásá tagállami szinten. Semmi bajom nincsen azzal, hogyha az európai jogot harmonizáljuk, de igenis ellenzem azt, hogyha központosítjuk, mert ott mindig a regionális sokrétűség szenved csorbát. Köszönöm. Nos, akkor a következő tudom mondani. Hát még az elején vagyunk ennek az eljárásnak, tehát számos lehetőségünk lesz még megnyilatkozni a témában. Reimers asszony, majd Zilvestris, kollega. Köszönöm szépen, igyekszem rövidre fogni a mondókámat. A növényi betegségekkel kapcsolatban kérdésem van. Ugye eddig az volt a rendszer, hogyha fellépett egy invazív növény kártevő, akkor ezt jelezték, még azok is, akik utána ugye ki kellett, hogy fizessék az ebből adódó gazdasági veszteségeket. Tehát azok a cégek, akik ezt érzékelik, majd pedig megállítják a továbbterjedést, azokat azért nem csak gazdaságilag hátrányba kell hozni és büntetni, hanem egy kicsit dicsérni és, és a másik dolog, ugye a szaporító anyagok. Ezzel kapcsolatban megint csak regionálisan először össze kell gyűjteni a különböző vetőmagvakat, és utána lehet megfelelő helyen elvetni, tehát más a helyzet, mint általánosságban egy faiskola helyzete, mint a mezőgazdaságé. Úgyhogy itt arra kéne figyelni, hogy ennek az ágazatnak a specialitását is tartsuk. Növény, állategészségügy, az, hogy a betegségek elleni védekezés kell írjuk, ez teljesen egyértelmű. A kereskedelmen megfelelő védek, védintézkedésekre van szükség, az invazív betegségek, amelyeket mondjuk a szúnyogok terjesztenek, mint a Schmallenbeck betegségnél is láttuk, az egész ágazatot megfertőzhetik. Nyilván nem lehet a szúnyogokat feltartóztatni, de az állattartók nem maradhatnak egyedül, amikor megpróbálnak fellépni a szúnyogokkal szemben és az általuk terjesztett betegségekkel szemben. A tagállamok ugye nagyon különböző berendezkedésűek, föderatívak inkább központosított rendszerben működnek, úgyhogy ha itt egységesíteni kívánunk az agráriumban, akkor vigyázni kell, hogy lehetőség szerint és arányos ellenőrzési mechanizmusokat állítsunk fel, amelyek működőképesek. Esett szó ugye a költségekről, amelyeket díjakon keresztül lehetne begyűjteni. Hát itt azért legyünk óvatosak, hiszen a díjakat számítunk fel, akkor ezeket nagyon könnyen tovább fogják adni a lánc következő láncszeménél, mert mondjuk a vágóhidak fogják beszedni a díjakat, akkor akkor gyakorlatilag ezeket le fogják venni, le fogják vonni a termelőknek fizetendő összegekből. Tehát, hogy a legkisebb láncszem felé fogják megint lenyomni ezeket a díjakat, akkor gyakorlatilag nem oldjuk meg a problémát, hanem sokkal inkább eszkaláljuk. Az, hogy a konferenciára meghívtak, azt köszönöm, de ha jól hallottam a dátumot, akkor ez pont egy Strasburgi hét kellős közepe, ami logisztikai szempontból kicsit nehezen megoldható a képviselőknek, mert ugye egyrészt itt van a mandátumunk, másrészt viszont szeretnénk aktívan fellépni a témában, úgyhogy ez problémát okoz. Jó lenne, hogyha bizottság eh, kicsit odafigyelne arra, hogy ne nélkülünk tárgyalják meg az ilyen nehéz témát, eh, kérdéseket pont akkor, amikor eh, plenárison ülünk. Nincs elég időnk egyébként sem, hogy ilyen részleteiben ezt megbeszéljük. Jó, hogy önök ilyen részleteiben elővezették, de kár, hogy ennyire kevés, kevés időnk van, hogy ezt a nagyon fontos témát végig beszéljük, de igaz, hogy lesz számtalan alkalom, amikor még mélyebben is elemezhetjük a kérdéseket. Köszönöm. Tak, będzie taka szansa zapewne. Hát én azt gondolom, hogy biztosan lesz ilyen lehetőség, most Szilvesztrész képviselő jön. Sí, grazie, presidente. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Szilveszter. Ah. Szilvesztris úr. grazie, grazie. Köszönöm, köszönöm, elnök úr szeretném elmondani, hogy egyetértek ez az elképzelés, és nagyon is értékelem, hogy a bizottság négy ajánlatból, négy javaslatból álló csomagot hozott az Európai Parlament elé, amely nagyon fontos az élelmiszer előállítás és a mezőgazdaság szempontjából. Azt is szeretném elmondani, hogy azzal is teljesen egyetértek, hogy egy szöveget kell összeállítani, és most különösen a növényi szaporítóanyag témájáról beszélek. Jelenleg 12 különböző irányelv szabályozza ezt a területet. Egyszerűsítés, bürokrácia csökkentés, standardizálás az a lépés, amit most megtörténik. Na, de a kérdés, hogy hogyan? Ebnél a szövegnél erős, kiegyensúlyozott megoldásokat kell tartani, amikkel mindenki egyetért. Nagyon sok kérdéses pont van, ezért Arabella úr értékelésével egyetértek. Nagyon sok függő kérdés van, mindegyik fontos. Az egyes igények közötti egyensúlyt kell megtalálni. A nyomon követhetőség egy alapvető igény hogyha a dokumentum alapelvei között szerepel az, hogy a megelőzés fontos, hogy lehetőleg előre kell látni a kockázatokat. E, emiatt a nyomon követhetőség rendkívül fontos. Az egységesség és az anyag stabilitás kérdése, az az igény, hogy a nyomon követhetőséget és a forgalomba hozatali ellenőrzést is biztosítani kell a szaporítóanyagnál, főleg az újfajtáknál. fajtáknál de azt is garantálni kell, hogy a kis vállalkozások, a kis gazdák számára mindez ne korlátozza a előállító, a mezőgazdaság és kereskedelmi tevékenységüket, hogy ne jelentsen plusz bürokratikus terhet, plusz költséget a számukra. Ezért ezt az igényt is hasonló módon figyelembe kell venni. Az előttünk álló munka tekintetében az a fontos, hogy a biztonság, a megelőzés, a egyértelműbb jogi keret, a bürokrácia csökkentése, a piac és a forgalmahozatal támogatása. Ezen alapelvek rögzítését követően a munka során megfelelő egyensúlyi pontokat kell találni, és végül is a parlament és az Agri Szakbizottság feladata pontosan ez. Ezek az egyensúlyi pontok kell, hogy a nagyobb gazdálkodók számára is megalapozzák a megfelelő feltételeket, de a kisebb gazdák, a kisvállalkozások számára se jelentsenek korlátozásokat. A költségeken mindenképpen részletesen kell, hogy majd foglalkozzunk. A rugalmasság is elhangzott. Ez egy másik olyan koncepció, amit folyamatosan hangsúlyozni kell, ezen is dolgozni kell. Nyomon követhetőség és címkézés, ezek olyan kérdések, amelyek tekintetében nagyon sok munka áll előttünk. Az egyszerűsítés és a bürokrácia csökkentése is olyan igények, amelyek a tanúsítási folyamat során a érintett szereplők részéről a, egy fontos kérés. A határidők tekintetével nagyon fontos, hogy meg kell találni ezeket az egyensúlyi pontokat, és ezek az egyensúlyi megoldások kell, hogy megfeleljenek a nagyvállalkozások számára, a kisvállalkozások számára, a kisgazdák számára is, akiket ma bürokratikus terhek sújtanak. Köszönöm. Paszácsú asszony következik majd Martínez asszony. Köszönöm elnök úr, és szeretnék köszönetet mondani az Európai Bizottságnak, hogy bemutatta ezeket a fontos rendelet tervezeteket. Biztos, hogy lesz majd időnk arra, hogy az egyes rendeletek részleteibe belemenjünk. Én most valójában egy rendelettel szeretnék külön foglalkozni, az állategészségügyi rendelettel. Az általános célokkal, eh, amiket a bizottság bemutatott, egyetértek, ezek fontosak számokra. Ugyanakkor hiába fontosak az általános célok, a gyakorlati megvalósítás során oda kell figyeljünk a konkrét kérdésekre, mert fontos, hogy ezek a, az osztott célok meg is valósuljanak. Különösen fontosnak tartom, ami elhangzott az előírások egyszerűsítése témájában. Természetesen ezt úgy kell megtenni, hogy az állategészségügyi igényekről, illetve a fogyasztóvédelemről nem mondjunk le, és ezt ne csökkenjen. Oda kell figyelnünk ezekre a kérdésekre, minden erőfeszítést meg kell tenni azért, hogy a gazdák számára és a termelési lánc mentén mindenki számára pontosítsuk a feladatokat, a felelősséget, a állami, a regionális és a helyi illetékes hatóságoknak a pontos szerepét. Ez nagyon fontos. Az előírások egyszerűsítésével a gyártók és az illetékes helyi intézmények is sokszor ürügyként ki tudják használni az egyszerűsítést, és ennek ürügyén nem alkalmazzák a pontos előírásokat sokszor erre tudnak hivatkozni, pedig a felelősségük elől nem bújhatnak el. Egy másik fontos szempont, hogy biztosítani kell az európai fogyasztók védelmét, de az Európai Unión kívüli fogyasztók védelmét is. A mi termékeink, az európai termékeink garantáltak kell, hogy legyenek egészségvédelmi és termék minőség szempontból. Ez is rendkívül fontos aspektus, főleg a harmadik céllal kapcsolatban, amit szeretnék hangsúlyozni a rendelet témájában, és amire különösen oda kell, hogy figyeljen a szakbizottságunk, illetve az egész parlament is, amikor majd részletesebben belemegyünk a vitába. Na mi is ez a harmadik cél? Biztosítani kell, hogy az állattartóktól származó termékek az Európai Unióban teljes mértékben forgalomba hozhatók legyenek, nem csak az Európai Unión belül, hanem harmadik országokban is, sőt, főleg harmadik országokban, hiszen nagyon fontos kereskedelmi partnereink ezek. Európai Unión kívüli piacakról van szó, szóval ezek nagyon fontosak a mi vállalkozásaink számára, a mi tipikus és minőségi termékeink esetén. Mindent meg kell, hogy tegyünk az állategészségügyi témákban, hogy a nem tarifális akadályokat leépítsük a termékeink előtt. Néhány nappal ezelőtt az 15 év elteltével az Egyesült Államok megnyitotta a piacát néhány olasz régióból származó felvágott termékes előtt. Szardinia, ahonnan én is származom, bár nagyon fontos, sőt a teljes nemzeti jövedelem a bizonyos szektorokban innen származik, de nagyon fontos például a kéknyelvbetegség elterjedt, egyéb más betegségek elterjedtek itt a szigeten, és emiatt nem tudunk kimenni a termékeinkkel a nemzetközi piacra, és korlátozzák ezeknek a régióknak a gazdasági fejlődési lehetőségét, aminek súlyos következményei vannak. Ezekben a témákban is erőfeszítéseket kell tennünk, ezek olyan célok, amelyek konkrétumokra le tudják fordítani a sokat emlegetett kohéziós politikát is, és gyakorlatilag a parlament napi kenyeréről van szó. Végül a rendelet az Európai Bizottság tekintetében föntartja a lehetőséget, hogy pontosan meghatározza a betegségek listáját. Hát ezzel kapcsolatban két eljeim vannak. Szerintem az Európai Parlamentnek kell foglalkozni ezzel a kérdéssel, de biztos, hogy lesz erre majd idő a közeljövőben. Bardzo proszę pani poseł Martinez, jako ostatni pan poseł Jara. asszony következik. Köszönöm szépen, rövid leszek, mert túlságosan összetett a téma, hogy most itt részletekbe megyünk, de köszönöm a bizottságnak a képviselőt, akik itt bemutatták ezt a témát. Én is szívesen elmennék ki a júniusi konferenciára, de hát sajnos pont a plenáris hetében kerül megtartásra, amikor a trilógusban a közvetlen kifizetésekről fogunk beszélni. Tegnap már volt szó az olívaolajról az ülésünk keretében, Úgyhogy szerintem jobb és közvetlenebb útját kell megkeresni a kommunikációra a parlamenttel. Ez csak zárójelben. Egy kulcsfontosságú kérdés. Az, hogy a jogi eszközöket most csökkentség számokat tekintve, a kérdés az, hogy a dosszékre tekintettel milyen kulcsfontosságú különbséget fognak ezek hozni, ezek a javaslatok az említett négy területen. Köszönöm. Köszönjük szépen. Jár úr kap még szót. Egy általános megjegyzést engedjenek meg, ez talán minden négy jelentésre igaz. Többször futottuk ezeket a köröket, a bizottság előkészíti a rendeleteket, irányelveket, majd pedig eh, a nyilvánosság is elkezd eh, gondolkodni ezen, mi pedig még csak eh, vonalaiban sem ismerjük a részleteket. Ez egyébként, mint ahogy mondtam, már többször megismétlődött, legutóbbi alkalommal éppen a vetőmagokra vonatkozó jogszabályokak, és így tudtuk meg. Ha jobb lenne a kommunikáció, akkor egy csomó aggály föl sem merülne, mert akkor meg lenne az információ, ha pedig ugye egyszer szányra kapnak mindenféle plegykák, akkor ezeket elég nehéz kiszorítani. Na most, ami a vetőmagokra érvényes javaslatot illeti, szerintem az nagyon jó, hogy ezeket a különböző, már elavult rendelkezéseket harmonizáljuk, egyszerűsítsük, de azért ez elgondolkodtató, hogy nagyon nagy a szkepszis ezzel kapcsolatban, mert ha bizottság harmonizációról beszél meg egyszerűsítésről, akkor általában az ellenkezője történik, és ezért mi már ezt is várjuk. Úgyhogy megfelelő stílust kéne találni arra, ez egy kérés lenne, részemről, hogy a harmonizáció tényleg ne több adminisztratív terhet és még bonyolultabb rendelkezéseket jelentsen. Ami fontos a vetőmagokkal kapcsolatos rendelkezésben, Hajszling képviselő már beszélt erről, úgy tűnik, hogy van egy koalíció, de azért vigyázzunk, mert itt valami akkor nem stimmel. Tehát nem akarjuk, hogy monopolhelyzet lépjen előre, meg kell, hogy maradjon a gazdáknak a választási szabadsága, és meg kell, hogy legyen a vetőmagok szabadsága is a vetőmagok választásának a szabadsága. Úgyhogy felhívnám a figyelmet arra, hogy nagyon kritikusan fogjuk nyomon kísérni az idevágó rendelkezéseket, mert a KKV-kat helyzetbe kell hozni, és nem szabad hagyni, hogy egy pár kézben összpontosuljon a vetőmag. Ez nem jó az európai belső piac és az európai gazdaság számára sem. Proszę Państwa, skończyliśmy wypowiedzi z sali. Nie przewidujemy... Nos, kész vagyunk. Ha csak a bizottság nem akarna valamilyen nagyon fontos dolgot mondani, de úgy tudom, hogy nincs is idejük már, úgyhogy ha nincs más megjegyzés, akkor lezárnám ezt a napi rendi pontot. Fontos hogy megállapodtunk abban, hogy az élelmiszer biztonság a cél, és az, hogy az élelmiszerlánc leggyengébb részeit védenünk kell. Ezzel párhuzamosan a regionális piacokat, regionális termékeket ugyanígy meg kell tudnunk védeni. A kisvállalkozásokat is. És nem szabad elfelejtenünk azt, hogy sokrétűség van, és ez nagyon fontos az európai mezőgazdaság számára. Még egyszer ezt a napi, ez a napi rendi pont ezzel lezártnak tekinthető, és a 13. napi rendi pontra szeretnék visszatérni, ami a kapreformráról folytatott háromoldalú egyeztetésre vonatkozó visszajelzés. A legutolsó ülés óta három trilógus volt, van némi előrelépés, de nagyon sok kérdést még mindig nyitva tartunk. Eltekintve az előadó és az árnyék előadó részvételétől a tárgyalásokon Dublinban is volt találkozunk, véleménycserem, úgyhogy meg is adom az előadónak a szót. Kapolos Santos úrnak. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente para informar que... Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon gyorsan. Hadd mondjam el, hogy a háromoldalú egyeztetésekre rendszeresen került sor, minden területen előrébb léptünk, bár néhány apróbb kérdésben ugyan volt, amiben megállapodtunk, még mindig vannak véleménykülönbségek. Politikai felfogásban úgy gondolom, hogy a mezőgazdasági szakbizottságban erre vissza kell majd térjünk. Hangsúlyoznom kell, hogy az állá, a tanács álláspontja világos, az a véleményük, hogy azok a cikkek, amelyeket a tanács február 8-i ülésén találtak meg, azokat nem nyitják meg vitára, ami persze súlyos problémát jelent az intézményközi kapcsolatokhoz és a Lisszaboni szerződés tiszteletben tartása szempontjából is. Az ír miniszterre, erre, miniszterrel erre a hétre terveztünk egy találkozót, és e, igen, súlyosnak ítéltük a helyzetet. Higgatnak kell maradnunk, meg, meggyőződve kell továbbvinnünk a munkát, a korábbi célok érdekében. És kizárólag a mandátumra kell összpontosítani. A kollégáknak természetesen ezeket a tájékoztató anyagokat át fogom adni. Köszönöm szépen! Michel a szó. Szó szerint egyetértek azzal, amit Luis mondott és itt vagyok a kollégák számára, hogyha kérdéseket akarnak feltenni. Takich wypowiedziach widocznie sytuacja jest wyjątkowa. Micsoda rendkívüli helyzet ez. Reimers asszony. Általános megjegyzésem lenne, megriaszt az, hogy egyre kevésbé a tartalommal tudunk foglalkozni, sokkal inkább az alapvető hatalmi pozícióval tanács, parlament és bizottság között. Úgyhogy a trilógusban tulajdonképpen azért kell minden nap azért harcolunk, hogy betartsák a Lisszaboni szerződést, amit mindenki aláírt. Úgyhogy nem mezőgazdaságpolitikával foglalkozunk, pedig ezzel akarunk, és nem azzal akarunk foglalkozni, hogy az állam és kormányfők végre végrehajtsák a Lisszaboni szerződés pontjait. Ez óriási kár, ez megbénítja a tárgyalásokat, és ezért van elmaradás is. Nagyon jó lenne, hogyha a tanács és a bizottság végre aktívan a Lisszaboni szervé, szerződést, amely hatályos, végrehajtaná. Köszönöm szépen. Nagyon erős szavak voltak ezek, de egyetértünk vele. Hajzling úr. Így van, hiszen nem itt kellett volna ezt megcímezni, mert a liberálisok még a német szövetségi kormányhoz tartoznak. A kérdés akkor az az, hogy nem lehetne a nemzeti pártal, a nemzeti anyapártal tárgyalni. Nem lehet-e, hogy mi parlamentként, mint tegnap például a három oldalon azt mondtuk, hogy a kormányok erről tárgyaltak, úgyhogy erről nem lehet mit vitatkozni. A kapról, például a második pillér védelméről, ha a kormányfők agrárpolitikát űznek, akkor nyilván az csak kompromisszumokat tudják, másrészt pedig a hatáskörünket is megvonják. Úgyhogy ma a koordinátorok ülésén már elmondtam, hogy erre természetesen kell valamilyen megoldást találni. Ez intézmények közti harc, ahogy Merkel asszony mondja, nem akarja a a plafont, ez egy utasítás a parlamentnek is adott esetben, úgyhogy a liberálisakkal meg kellene állapodni, és Merkel asszonynak aláhúzzuk, hogy a mezőgazdasági hatáskör a parlamentben is, az Európai Parlamentben is él, nem pedig a szakbizottságunké. Természetesen Brüsszelben vagyunk. Grabala úrnak adom meg a szót. President. Csak szeretnék reagálni, elnök úr. Négy pontot vizsgáltunk meg egymás után. Kérdéseket tettünk fel a bizottságnak, és a bizottságnak nincs joga választ adni. Aztán átlépünk egy következő pontra, három oldal egyeztetés. Lenne egy javaslatom foglalkozom egy jelentéssel az egységes piac modernizálásával, ugye belső piaci téma. A bizottsági üléseken, a szakbizottsági üléseken rendszeresen ugye az a divat, hogy mandátot kapunk, mandátról beszélünk, hogy lehessen tárgyalni, és aztán ilyen adhik, adhok bizottságok alakulnak ki, és ez nem túl reális munka, hiszen a egész kap jövőjéről van szó. Nehéz helyzetben vannak az előadók, állandóan triológus van, technikai kérdéseket kell tisztázni. Hát a mezőgazdaság az nagyon bonyolult téma, nagyon frusztráló, hogyha ide el kell, hogy jöjjünk, és akkor szinte üres teremben ülünk. Én ezt nem tehetem meg, de lenne egy javaslatom, hogy a következő üléseket mindig kezdjük a három oldalú egyeztetés témájával. Legyen ez az első napirendi pont a szakbizottság üléseken a jövőben. Prosimy, e, prosimy o powtórzenie ostatniej. Ha megismételné, amit a végén mondott, mert a mikrofon kiment, azt mondtam, hogy lehet, hogy késői ez a javaslat, hiszen június közepére akarjuk lezárni ezeket az egyeztetéseket. Amit mondtam, nem, soka, nem fog ez sokáig ta- tartani, de a szakbizottsági ülésen az első napi rendi pont legyen mindig az, ugye tegnap délután volt, kezdtük az ülésünket, tehát az első napi rendi pont legyen az, hogy a előadók beszámolnak a három oldal egyeztetésről, mindig az ülés elején.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 ezt a dokumentumot. Tulajdonképpen az egyebek között nincsen semmi, az utolsó napi rendelet ezzel lezárom az ülést, de még elmondom, hogy legközelebb június 19-20-án 15 órától, illetve 9 órától 12.30-ig fogjuk tartani az ülést. Köszönöm mindenkinek a részvételt. Kellemes hazautat, találkozunk június 19-én. Viszlát!